az aktusok meg fognak jelenni ezen ülés jegyzőkönyvében. Következő információ, Pascal Grüni asszony írásban tájékoztatott engem arról, hogy lejárt a mandátuma. Miért? Azért, mert a francia parlamentbe választották meg képviselőnek a 7 per 2-es cikknek megfelelően, ahol a valamely képviselő megválasztásáról rendelkezik. A ügyrendünk a négyes 4 per A cikk értelmében megállapítom, hogy ez a mandátum most betöltetlen. Valamint Johannes